rendelkeznek olyan hivatallal, amely összeegyeztethetetlen az európai parlamenti képviselői tisztséggel. Még egy információ. Az Európai Konzervatív és Reformista Párt tájékoztatott, hogy Edward Macmillan Scott nem tagja többé ennek a fakciónak. Még egy információ. Az Európai Néppárt és a szocialisták, valamint a zöldek, az európai konzervatívok és reformerek, valamint a Szabadság és Demokratikus Európai néhány változtatást közölt a bizonyos bizottságbeli tagsággal kapcsolatosan. A részleteket megtalálják majd a mai ülés jegyzőkönyvében mindenről. A ha nincs kifogás ez ellen mindaddig, amíg ez a jegyzőkönyv nem készül el, akkor ezt meg fogjuk erősíteni.